Good morning. Good morning. Jó reggelt kívánok. Good morning. We restart. Megkezdjük a munkánkat. Mielőtt a 43-as napi rendi pontra térnénk rá, Maria Azor és Jacques úr kért szót. Köszönöm. Természetesen itt vagyok. Már másodszor fordul elő, hogy a módosítók előterjesztői között nem szerepel a nevem Csáneszki úrral együtt. Itt a hármas módosítóról van szó, itt kéne, hogy álljon a nevem. Nem tudom, mi történt. A problémát persze kezelni kell. Tudom, itt vagyok új emberként, de azért már másodszor szólok és szerintem a nememet fel kéne tüntetni. Mindenképpen elintézzük, köszönöm szépen, ez persze nem változtat azon, hogy a titkárság már régóta tud olvasni. Zsaki úr. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom a szavazást elnyújtani, de ha egyetértenek, lenne egy észrevételem a 247-es módosítóval kapcsolatban, ami a bizottság mentesítését illeti. meglep engem ez a módosító ebben a szövegben. Ugyanis, mivel eredetileg a projekttel kapcsolatos szabálytalanságokról lenne itt szó, hát ezzel egy kicsit véka alá rejtenénk problémákat. Mondjuk a Volkswagen ügyről beszélnénk, és az Olaf nyomozásáról Löpen asszony neve nem tudom, hogy mit keres itt. Szerintem semmi köze hozzá. Itt nem a parlament mentesítéséről beszélünk, hanem az Európai Bizottság mentesítéséről. Ami a mentesítése kapcsolatos vitát illeti, volt egy módosító, amely Löpen asszonyra vonatkozott, és azt visszavonták. Köszönöm egyébként azoknak, akik ezt visszavonták, mert azt gondolom, hogy nagyon rossz precedens lenne, hogy név szerint képviselőket támadjunk. 2011-ben voltak kollégáink, akiket, akikről azért beszéltünk, mert a módosítókért pénzt kértek. És sem a parlament, sem a bizottság mentesítésében ezen kollégákat nem nevesítették. Hát hogyha elindulunk ezen az úton, és mondjuk más témákat akarunk felvetni azért, hogy a komolyabb problémákról ne beszéljünk, mert zavarban vagyunk, akkor az biztos, hogy a jövőben a plenárison el fogjuk árasztani módosítóval az anyagokat. Nem csak Löppen képviselő az, akivel kapcsolatban az Olaf nyomozást indított. Úgyhogy nem tudom, hogy miért ő az egyedüli, aki megjelenik ebben a módosítóban. Mint már mondtam, itt a bizottság mentesítéséről van szó. Köszönöm, meghallgattuk lesz technikai kiigazítás a plenárissal kapcsolatban, úgyhogy a név helyett a tisztség fog szerepelni, úgyhogy biztosak lehetnek abban, hogy a név már nem fog megjelenni. Köszönöm, hogy az észrevételemet figyelembe vették. Maria úr. Elnök asszony, megint csak egy probléma. Több más módosítónál sincs jelen a nevem. Szeretnék a titkársággal ö, beszélni, együttműködni, ezt ki kell javítani. Szeretném, ha a nevem feltűnne, ahol előterjesztettem ezt. Kérem önt, hogy adja meg az összes módosítót, amit aláírt. Megkeresem majd a titkárságot a szavazás után. Igen? Köszönöm szépen. A 43-as napi rendi pont az Európai Bizottság mentesítéséről van szó. Celler úr kére szót, aki előadó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem ezúttal szót, mert a 2015-ös mentesítési jelentés a bizottság számára egy nagy közös munka eredménye, ezért sokaknak kell köszönetet mondanom, akik együttműködtek ebben. Szeptemberben kezdtük a munkát. Egy első jelentéssel a számvőszék részéről Lázaro, Lázaros úr nevét szeretném külön megemlíteni. Nagyon jól együttműködtünk a számvevőszökkel és a munkatársakkal, aztán ez folytatódott a bizottsággal is. Georgieva biztos azt mondja, aztán később Öttinger úr, illetve a kabinetjeik is szoba kerülnek. Graf úrra hívnám fel a figyelmet, még külön köszönöm neki a folyamatosan konstruktív együttműködést, és persze folytatódik ez még a titkársági munkatársakkal, Krisztián Élersz úr, Filip Kott, Széki Balázs a frakciónktól is jelen volt, és, és Lukasz Rájkel az én irodámban persze szintén jelentősen hozzájárult a jelentéshez. Mindazok, akik a módosítóikkal hozzájárultak, hogy jobb legyen, hogy finomabb legyen ez a jelentés, és persze utoljára, de nem utolsó sorban az árnyék előadóknak, hiszen velük is az utolsó pillanatig konstruktív együttműködés volt. Remélem senkit nem felejtettem ki, sokan együttműködtek és kiválóan, de az említett személyek álltak a központban, és köszönöm még egyszer nekik. Köszönöm szépen, ez nagyon szép gesztus, és köszönjük az előadónak is, hogy tényleg, mert ő viseli a munkasúlyát valójában. Mivel további hozzászólás nincs, 351 módosítók van, ezekről fog most szavazni. A bizottság mentesítésével a végrehajtó ügynökségeket lefedjük, és rögtön az állásfoglalásra lépünk majd nálam, ez a hatodik oldalon van. A kettes módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Az egyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazunk a mentesítés megadásáról. Igen vagy nem? Megnyitom. A néppártnál egyre többen vannak. Húzzák ki a kártyát, kérem. Kettő, két kártya van a és ketten nem szavaznak, lezárom a szavazást. 21-3 arányban megadtuk a mentesítést. 37-es módosító, ez maga az állásfoglalás, Kaltenbach asszony. Sajnos mikrofon nélkül. 37-es, ez egy szóbeli módosítás lesz. Nincsen kifogások, mint látom. kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 37-est? Szóbeli módosítóval. Szóbelivel. Lezárom. Elfogadva. 38-as, 39-es, hozzátartozik 40-es, igen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es próbáli módosítóval, nincs egy kifogás, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 50-esről nem szavazunk, ez egy nyelvi módosítás, 51 mellette tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 54-es nem szavazunk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as szóbeli módosítóval nem látok kifogást, mellette ellene tartózkodás sem elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene Ellenőrizzük ezt ezúttal, 65-ös. 65-ös tehát. Lezárom. Elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68 os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es szóbeli módosítóval, nem látok kifogást mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 72-es, azok a fogyott, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74, és folytatjuk lejjebb. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83, 84, 82, 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nem, mindenképpen szavazni kell róla, mellette ellene tartózkodás elutasítva 83-as. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. a következő módosító, a 91-es mellette. Nem, nem, mégsem, mégsem. Elnézést kérek, a 92-es következik. E, itt van egy szóbeli módosító is, nem látok kifogást. Szóbeli van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös visszavonva, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, csak a második rész, amit elfogadtunk, 93-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük inkább, 97-es, 97-es tehát, Lezárom. Elfogadva. 98 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99-es okafogyott. 100-as mellette ellene tartózkodás elfogad. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es nem szavazunk, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 104-est. Lezárom. Elfogadva. 105-ös, nem szavazunk, 106-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 107-es, nem szavazunk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as nem szavazunk. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-as mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítva 121-es mellett ellen a tartózkodás elutasítva 122-es mellett a tartózkodás elfogadva 123-as mellette a tartózkodás elfogadva, 124-es mellette a tartózkodás elfogadva, 125-ös elintézve. Kell szavaznunk erről? 127-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 127-est, rá azt hiszem elfogadtuk, de azért nem vagyok biztos benne. Lezárom. Elfogadva. 128 szóbeli módosítóval nincs kifogás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 130-as, nem szavazunk, 131 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 132 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133-as nem szavazunk, 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 138 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 140-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 142 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 143 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 144 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 145-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 146 mellette ellen tartózkodás elfogadva 147, mellette ellene tartózkodás, oka fogyott elnézést. Igen. 148, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 151 mellette tartózkodás elfogadva, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 156 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadod, de ellenőrizzük. 157. 157. Lezárom. Elutasítva. 159 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 158 szóbeli módosítva nem látok kifogást pillanatnyilag, mellettem tart elfogadva. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 162 mellette ellen tartózkodás elfogadva. 165 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 166 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 172-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, elfogadva. 175-ös mellette ellen elfogadva. 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 177 mellette tartózkodás elfogadva. 178 vissza van, 179 mellett ellentartózkodás elfogadva, 180 mellett elfogadva. Szóbeli módosítóval a 181, nincsen kifogás ellene, mellette ellene tartózkodás elutasító. 182-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 183-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 184-es mellett ellene tartózkodás elfogad, 185-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva, 186 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 189 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 190 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 191 mellett ellen tartosan elfogadva. 192 oka fogyott, a 93-as ugyanaz. 4-es mellett a tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 194-es, tehát még egyszer. 194-es tehát. Lezárom, elutasítva. 195-ös, mellette ellene tartózkodás elfogad. 196-os, 197-es, szóvali módosítva nincs kifos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 198 oka fogyott, 199 mellette ellene el, tar, elutasítva. 200 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 201 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 202 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 206-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva 207-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 208-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 209, mellette ellene tartózkodás elfogadva 210 mellett ellene elfogadva, 211 mellett ellene elfogadva, 213-as elfogadva. 14-es okafogyott, 15 mellett elfogadva. 16-os, 17-es együtt, mellett ellene tartózkodás elutasítva. 219-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 218 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 218-asról van szó ezúttal. 218-est ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. 220 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 222-223 mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt elfogadtuk. 222-223. Lezárom. Elutasítva. 224 mellette ellene. Ellenőrizzük a 224-est. Mindenki mellette mi. Köszönöm, lezárom. Egyértelműen elfogadva, bocsánat. 225-ös okafogyót, 228 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 230 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 232 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 233-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 234-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 236-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 237-es boka fogyott, 239 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 242 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 243-as szobeli módosítóval nincs kifogás elfogadva. 244-es, bocsánat, 244-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 245-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 246-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 247-es mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadva, de ellenőrizzük inkább. Lezárom. Elfogadva. 249 mellett ellenne tartózkodás elutasítva. 251-es mellette ellene 251-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük inkább. 251, 251-es. Lezárom, elutasítva. 254-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 246-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 257-258 egybe mellette ellene tartózkodás elutasítva. 258 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 259 mellette ellene ellene tartózkodás elutasítva 260, mellette ellene tartózkodás elfogad 261-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 263-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 264-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 265-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 267-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 270 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 271-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Érdekes többségek alakulnak ki, így időről időre, de elfogadtuk. Elnézést, javítja magát az elnök asszony, elutasítva. Elnézést. 273-as, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 275-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 277-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. kell jelentenem, hogy egy betegség okán a holland kabin sajnos ma nem tud dolgozni, nem tudták felvenni a munkát. 278-as, tehát mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 279 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 281-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 282 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 283 szóbeli kiegészítővel mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 284-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 285 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Időt kérek, időt kérek, elnézést. 285-össel folytatjuk, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 286-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 287-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 288-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 289-es, 288, megnézzük elektronikusan is. Jó, lezártam. 289-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 289-est is ellenőrizzük, jó? lezártam, és elutasítva. 290-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 291-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 292-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 293 nem fogad. szavazunk, 4-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 295-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 296-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 297-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Folytatjuk a 307-essel. Jól látom? Igen. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 308 mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük ezt is elektronikusan. 308-as, tehát 308-as. Köszönöm szépen, lezártam a szavazást, és elfogadtuk. Valaki bedugta a szavazókártyáját, de nem szavazott. Tehát egyel több a szavazókártya, mint a szavazatok száma. 312-es mellette, ellene tartózkodók el, elutasítva, 313-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 315-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 316-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 318-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 319-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 320-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 323-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 324 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 325 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 326 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 328-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 329 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 330-as mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezt inkább ellenőrizzük elektronikusan. 330-ről megnyitottam. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 3-3-2 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Itt van egy szóbeli módosító, erről szavazunk. Ez a raportőr módosítója mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 333-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 334 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 335-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 336 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 337-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 338 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 339 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 340 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 341 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 342 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 342 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Mindjárt itt az utolsó oldal, 344 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 345 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 346 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 348 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 349 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 350-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 351 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. Jönnek a vélemények a FET 1-estől 4-esig, ezt már lefettük, 5-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 7-es a FET, mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Deve, egyes, mellette ellene tartózkodók elutasítva, a kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Blogban lehet háromtól hatig szavazni? Nem. Jó, akkor külön hármas, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, negyes, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nyolcas, három részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második mellette ellene tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Amploá. első öt módosítóját már lefettük, erről nem szavazunk, mert az állásfoglalással lefettük. A titkárság viszont azt mondja, hogy mégis szavazni kell, akkor egytől ötig lehet blogban szavazni? Tehát egytől ötig blogban mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hatos mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcastól tízig blogban megy, jó, akkor lássam a kezeket mellette, ellene tartózkodok. elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodok. elfogadtuk. Jön az MV, 1-es, mellette ellene tartózkodok. elutasítottuk, 2-es, mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, NVES 3-as, mellette ellene tartózkodok. elutasítva, 4-es, mellette ellene tartózkodok. elutasítva, 5-ös, mellette ellene tartózkodok. elfogadva, 6-os, mellette mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, elnézést elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Blogban 10-től 16-ig szavazhatunk? Nem? Érezze magát nyomás alatt. Tehát 10-től 16-ig egy blogban mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk. Tran, egyes, mellette ellene tartózkodók. Elutasítva, kettes, mellette ellene tartózkodók. Elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodók. Elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodók. Meg elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 7-es, mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 8-as, mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 9-es, mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 10-es, mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Blogban 11-től 18-ig szavazhatunk? Jó, akkor tehát 11-től 18-ig, ha senki nem ellenzi, 17-ig mellette ellene tartózkodók elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Jön a Regi Szakbizottság véleményének első módosítója. A hármasig igazából lefedi az állásfoglalás indítvényt, blogban erről szavazhatunk. Igen, akkor mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk, négyes mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk ötös mellette ellene tartózkodák elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön az Agriszak Bizottság véleményéről. 1-től 3-ig nem, akkor 1-es mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 2-es mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 3-as mellette ellene tartózkodók. A hármast ellenőrizzük elektronikusan. Ja, check is over. And it is... Lezártam és elutasítottuk. Ti négyes mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk négy, ötös mellette ellene tartózkodók. Elutasítva a hattó, hatostól a tízesig blokkban szavazhatunk? Nem. Akkor külön hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva a hetes mellette, ellene tartózkodók, elutasítva a nyolcas mellette, ellene tartózkodók, elutasítva a kilences mellette, ellene tartózkodók, elutasítva a tízes mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-től 15-ig mehet blogban? Nem. Akkor 12-es külön, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Tehát 14-esről elektronikusan elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva 20-as, mellette ellene tartózkodók elutasítva 21-es, mellette ellene tartózkodók elutasítva 22, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as, mellette ellene tartózkodók elutasítva Halászati Szakbizottság. Egytől, egyes mellette ellene tartózkodok elutasítva, a kettes ellene tartózkodok elutasítottuk, hármas tól hetesig esetleg egy blokkban mehet? Senki nem ellenkezett? Jó. Akkor háromtól hetesig blokkban mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-tól 16-ig mehet egyben? Akkor 8-as külön, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 10-től 16-ig mehet blokkban? Jó, akkor mellette ellene tartózkodók, így a blogban elutasítottuk ezt a módosítót. Kulturális Szakbizottság 1-es, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kult 2, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Lehet a 8-astól 14-esig blogban? Nem. Akkor 8-as külön mellette, el, mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk 9-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodok elutasítva, tizenegyes mellette ellene tartózkodok elutasítva, tizenkettes mellette ellene tartózkodok elutasítva, tizenhármas mellette ellene tartózkodok elutasítva, tizenhármas négyes mellette ellene tartózkodok elutasítva, libe egyes mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes libe mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nőjogi egyes mellette el, tehát még egyszer, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva. 3-4, 3-as, 4-es mehet egyben? Blogban? Egy mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk. 5-től 7-esig mehet blogban? Akkor 5-től 7-esig mellette ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Akkor a teljes állásfoglalási indítányról szavazunk népszerinti szavazással, és megnyitottam a szavazást. Szóval egy igen, négy nem ellenében megvan az eredmény, gratulálunk a jelentéstevőnek. Negyvenkettes, amivel folytatjuk ez egy külön jelentés. Mindenkinek megvan a szavazási listája? Kettestől tízesig mehet blogban? Ez a bíróságra vonatkozó külön jelentés. A számlevőszékről szóló külön jelentés. Kettőtől tízig Blogban szavazhatunk? Akkor így blogban kettőtől a tízes módosítóig, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tizenegyes es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettőtől a huszonkettőig blogban szavazhatunk? Nem? Nem. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 17 mellette ellene mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, 26-os, 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az 50-től a 60-asig blogban szavazhatunk? Akkor blogban 50-től 60-ig mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61-től 66-ig blogban szavazhatunk? 61-től 66-ig blogban mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 visszavonták, 74-től 77-ig egybe szavazhatunk? 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 82-est. I think it was I don't think anything about. I don't know what. Try, no. Yeah. Um, yeah. The check is over. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-től 87-ig blogban szavazhatunk? Blogban. 85-től 87-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94 mellette, e, ellenőrizzük a 94-est? 94. The check is over. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 95 mellette, ellene. 95-ös. Mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 95-öst. Yeah. Check is over, it is adopted. Lezárom, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 97 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 97-est. And it is adopted. 98. Elfogadtuk. 98 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 100 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 102 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 104 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 105-öset. yeah, it is, yeah, it is rejected with one vote, okay. No. 106 in favor, against, abstention. Now we need to check it as well. Perhaps it's the same majority. Check is over. Yeah. Lezárom a szavazást, igen, ugyanazzal a többséggel utasítottuk. 107 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 108 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 100 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 110 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 115 mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadtuk 116 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 117 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most így végszavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk az előadónak ehhez a munkához. Most pedig a 41-es napi rendi ponthoz értünk. A fejlesztési alappal kapcsolatban az előadó szeretne hozzászólni? Madame la Présidente, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék jelentéstevőnek, akik 2016 éve óta hozzájárultak ahhoz, hogy kidolgozhassuk ezt a jelentést. Köszönetet mondanék az Európai Számvevőszéknek, különösen pedig Lemárk asszonynak, az Európai Beruházási Banknak, Lazzaroli úrnak, és az illetékes biztosnak, Mimicsa úrnak és a munkatársainak, a DEFCO főigazgató igazgatójának és az erőforrás igazgatónak, Begűr úrnak is, valamint a DEVE szakbizottság előadójának, Rübig úrnak is köszönetet mondanék, aki a bizottság mentesítéséért volt felelős Zeller úrnak is köszönetet mondanék, és a titkárságnak, Olivier Szócernek és az összes munkatársnak és politikai tanácsadónak köszönetet mondok. Elnök, köszönöm, hogy ilyen kedves volt. Akkor szavazzunk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesítésről most végszavazás, megnyitom a szavazást. Still colleagues missing in my voting machine. Még vannak, akik nem szavaztak. So the vote is closed. Lezárom a szavazást. 21-3 ellenében gratulálunk. A számlák lezárásával kapcsolatos döntés. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A számlák lezárásával kapcsolatos elektronikus szavazást megnyitom. Still one colleague missing. Egy kolléga még hiányzik. Okay, okay, okay, yeah, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Húsz, három ellenében, köszönöm. Állásfoglalás. Hatos módosító technikai jellegű, hetes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk? Nem, ellenőrizzük. A hetes módosítót ellenőrizzük. check is over. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, és elutasítottuk. 8-as módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 9-eset akkor. The check is over. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenhárom mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizenöt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenhat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás. E- elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzik a 26-ost. Ha jól tudom, elfogadtuk, de... check is over. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Már volt hármas kompromisszum egymás után volt. Most a négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 44-est úgy tudom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Yeah. Check is over and it is... Lezárom, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 45 6 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 57-est ellenőrizzük. 57-est. Lezárom. Elfogadtuk. 58 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizik az 58-ast is. Huszonhat kolléga van, és nem látom mindegyiket. Nem tudom, hogy hol vannak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 64-est. Úgy érzem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük azért. Lezárom. Igen, elfogadtuk. Ez mi volt? 64-es. 65-ös. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 67-est. Talán elutasítottuk, de nem biztos. Köszönöm, lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 78 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 79. Nem, a 78-as még ellenőrizzük. Yeah, check is, check is over. Lezártuk a szavazást, elfogadtuk. 79 mellette, ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette, ellene ellen, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum. 82-est ellenőrizzük? A 82-est ellenőrizzük. Check for 82. Check is over. Lezárom, és elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 85 mellette, ellene. Ellenőrizzük akkor a 85-öst. 85. Ah, yeah. Okay, this is rejected. Elutasítottuk. Hm? Ja, 80, 85. 85-ös. A 85-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 88-ast ellenőrizzük. Check on 88. Check on 88. Check is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodás. Ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 99-eset. 99 in the check. And it is rejected, sorry. Elutasítottuk elnézést. Százas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. De vegy, mert, Elnézést? 104-es? Ellenőrizzük a 104-eset. Check for 104. And it is adopted. Elfogadtuk. DV4. DV4 Deve 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5 e, Deve 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást az egész állásfoglalásról. And vote is closed. 20. Lezárom. 20, 3 ellenében gratulálok az előadónak. Nagyon jó munkát végzett. Very much. Köszönjük szépen. I call, yeah, I call on the agenda item 53 to 59. 53-59-es napirendi pontok következnek, ezek a közös vállalások. Közös vállalkozások. The rapporteur, I can't see the rapporteur. I'm sorry. Yes, I'm sorry. Nem látom az előadót. Szeretne hozzászólni? Igen. Önök ketten hiányoztak. Yeah. We, yes. The bio-based industries. Bio alapú iparágak. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Mentesítés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mm-hmm. Yeah. The vote is open. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. 16, hat ellenében köszönjük. Ezzel most pedig a számlák lezárásánál járunk, és most az állásfoglalás négyes módosító mell ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tíz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Így az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 23 ellenében gratulálunk az előadónak. A tiszta ég, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A mentesítési döntésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel le lehet zárni a számlát. Hármas módosító az állásfoglalásról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így az állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 23 ellenében gratulálunk az előadónak. Az Excel elektronikus alkatrészek és rendszerek az európai vezetőségét egyes mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Mentesítésre szóló döntés, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ezzel le lehet zárni. Most az állásfoglalás hármas mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A hármas módosítót ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Szóbeli, nincsen ellenvetés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Nyolc mellette visszavonták Kilenc mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Tíz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-et visszavonták, így az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom, 23 ellenében gratulálunk az előadónak. Az FC3-ról szavazunk, egyes mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Név szerint szavazunk a mentesítés megadásáról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 19-4 ellenében. Ez azt jelenti, hogy le lehet zárni a számlákat. Hetes módosító az állásfoglalásban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 visszavonták 10 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A tízest ellenőrizzük. Amendment 10 in the check. The check's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Öt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. 21-3 ellenében gratulálunk az előadónak. Az IMI, innovatív gyógyszerkezdeményezések egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. A mentesítésre szóló döntés név szerint hozzuk meg, megnyitom a szavazást. The vote is closed and it's Lezárom 24 ellenében. Így tehát le lehet zárni a számlákat, most pedig a az állásfoglalás 3-as, 4-es visszavonták, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Még egy kolléga hiányzik, lezárom. 21 három ellenében gratulálunk az előadónak. Az iternél járunk, nemzetközi fúziós energia 1-es, 2-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Az az érzésem, hogy elutasítottuk. Köszönöm. Lezárom. Elutasítottuk. A mentesítésről név szerint szavazunk. The vote is closed lezárom. 17 hét ellenében az állásfoglalásról van szó, az állásfoglalásnál járunk, mert ezzel le lehet zárni a könyvet. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos, hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolc mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilenc mellette ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 12 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 12-eset, javítja magát az elnök asszony, 12-esről elektronikusan szavazunk. 12. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as visszavonták, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk. 24 szóbeli nincsen elevetés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 19-5 ellenében gratulálunk az előadónak. Most a Cezárnál járunk a légi közlekedés biztonsága. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Megadtuk, ezzel le lehet zárni a számlát. A állásfoglalás 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, tran 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6 tran 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, tran 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tran 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyest visszavonták. Tran 1-től Tran 14-ig, ezt lefedi az eredeti szöveg, úgyhogy az állásfoglalásról, most név szerint szavazunk. you. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. 22-3 ellenében az előadónak gratulálunk. Ha jól látom, akkor a szavazás végére értünk az idei sem mentesítéssel kapcsolatban. Köszönöm, hogy ilyen fegyelmezettek voltak, és ezzel a nyilvános ülésünknek a végéhez értünk. A kérdés az, hogy folytathatjuk-e most egyből a koordinátorok ülésével, hogy időt nyerjünk. Köszönöm. Akkor a nyilvános ülésünknek a végére értünk, és javasolnám, hogy a koordinátorokkal a rövid ülésünket most egyből tartsuk is meg.